Good afternoon, bonjour, buenas tardes. Everybody take a seat, ready to go. Foglaljanak helyet, kedves kollégák. Please be welcome to this session of the Libe Committee. Whose... Üdvözlöm a kollégákat a Libe Bizottság ülésén. Első napi rendi pontunk, mint mindig, a mobiltelefon be zavarása, a napirend elfogadása. A napirendi tervezeten néhány változtatást szeretnénk eszközölni. A hármas és hetes pontok, amelyek a visszabeni szerződés jövőjével kapcsolatos témák, ezeket összevonnánk, a hármast és a hetest tehát. És valóban lesz közös vita a Schengeni vívmányok alkalmazásáról, amely azonban ugyancsak kapcsolatos a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével. Vagyis holnap ez azt jelenti, hogy ugyanazok a jelentések fedik le őket, ezekről egyszerre kell szavaznunk. Tehát lesz közös vita Zsilek úrral, a koordinátorral, a terrorizmus ellenes koordinátorral. Holnap pedig a leírt napi rendet követjük, kivéve a 23-as pontot, ami a büntető eljárások átadása. Ezt elhalasztjuk a következő október 15-i libeülésre. Van-e ellenvetés a javaslattal kapcsolatban? Nincs, akkor ezen változásokkal elfogadottnak tekintem a napirendet tett. Második pont alatt az elnök közleményei következnének, de nincs ilyen a részemről. Kivéve az, hogy azt hiszem ünneplésre van okunk, hogy a második eh, ír népszavazás végül is eredményre eh, jutott, és a Lisszaboni szerződés megvalósulni látszik. Lehet, hogy még ez év végéig, eh, vagy ha más nem, akkor 2010 elejéig elején ö, ratifikálásra kerül. Hármas napi rendi pont. A Lisszaboni szerződés hatása a szabadságon, a biztonságon és a jogérvényesülésen alapuló térségre. Ennek a rendi pontnak, ennek a eszmecserének a célja az, hogy az Európai Parlament jogi szolgálata, az elnökség a svéd elnökség képviselője révén, ugye majd nem sokára meg is adom neki a szót, az Európai Bizottság és az AFKO Bizottság jelenlétében közös eszmecserét folytassunk a Lisszaboni szerződésről. Fel szeretném hívni a figyelmüket arra, hogy a Lisszaboni szerződés hatása alá tartozó fő pontok közé tartozik az igazság biztonsági érvényesülés alapuló térség megvalósulása. Az FSD-jével fogunk foglalkozni, illetve a közhatóságok feladataival a emberi jogok kapcsán. Az európai polgárok felelősségével a szabadságon, biztonságon és jog érvényesülésen alapuló térség kapcsán, és a polgárok egyenlőségének elve érvényesülésével az európai intézményekben és ügynökségekben, valamint ahhoz, azzal is foglalkoznunk kell, hogy hogyan tehetjük az Európai Unió intézkedéseit hatékonyabbak a jogalap megerősítésével. Ötödik pontban azzal foglalkozunk, hogy az egységes intézményi háttér, amely ugye eltörli a három pillér közti különbséget, és gyakorlatilag minden területre kiterjeszti a Maastrichti szerződést. Hatodik pontban azzal fogunk foglalkozni, hogy a döntéshozási folyamat a tanácsban hogy alakul a minősített többségek tekintetében. Hetedik pontban azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet a szubszidiaritás és arányosság elvét alkalmazni a szabadságon, biztonságon és jogérvényesülésen alapuló térségben, és végül, de nem utatójára pedig azzal, hogy hogyan lehet a demokratikus alapelveket megerősíteni az együttdöntés eljárásával, együttdöntési eljárással a parlamenti munkán belül, illetve a többi intézménnyel összefogva. Először megadom a szót az Európai, az Európai Parlament jogi szolgálata képviselőinek, Bradley úrnak. Parancsoljon. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Rövid prezentáció kiegészíti az ön bevezetőjét, ami egy rövid, mégis átfogó politikai elemzést adott a helyzetről, az enyém egy jogi intézményi szemszögből vizsgálja a kérdést. Elnök úr, a Lisszaboni szerződés egy olyan fejez, folyamatot zár le, amely 93-ban Maastrichtban kezdődött. A közösségi módszert alkalmazza a politika formálásra. A szabadságon, biztonságon és jogérvényesülésen alapuló térség tekintetében. Az új alapszerződés jelentősen demokratizálja és egyszerűsíti a döntéshozatalt ezen a területen. Egyszerűsíti abban az értelemben, hogy egyetlen jogalkotási eljárást ír elő, amely általánosan lesz érvényes. Az együttdöntési eljárás új neve a új nevet kap, de jelentősen nem változik. A, az Európai Parlament nyilván ezen intézkedés elfogadásában jelentős szerepet játszik majd. A legnagyobb a megmaradó sajátossága ennek a területnek um, igen korlátozottak legyek, a rendes jogalkotási eljárás lesz alkalmazandó. Még azon a területeken is, ahol jelenleg konzultációs eljárásban hallgatják meg csak a parlament véleményét, vagy kizárják, mint például a nemzetközi szerződések tekintetében. Bizonyosan emlékeznek a múlt hónapban az Amerikával kötendő vagy kötött SWIFT megállapodásra, amelynek jó példája a harmadik pilléren belül az igazságügyi e, e, együttműködés büntetőügyekben, illetve rendőrségi együttműködés ugyanolyan szabályok alá esik majd, mint jelenleg a belső piac. Az uniós és tagállami intézkedéseket ezen a területen szintén az Európai Bíróság e, felülvizsgálata alá lehet vonni, kell vonni, a tagállamok közötti szolidaritás elve itt is érvényesül, például a bevándorlás politika külső határok ellenőrzése tekintetében, illetve az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférés elve. Van két intézményi jellege, amely minden az, a szabadságon biztonságon jog érvényesülésen alapuló kérdésekvel horizontálisan alkalmazandó. nemzeti parlamentek szerepére, illetve a szubszidiaritásra vonatkozó jegyzőkönyvek um, alkalmazása. Ez egy általános elv. Az uniós szakpolitikák végrehajtásának értékelése, a belső biztonság, az Eurojust és az Europol, Europol működésének értékelése tartozik ide. Dánia, Egyesült Királyság és Írország egy sajátos elbánásban részesül a jelenlegi érvényben lévő jegyzőkönyvek alapjában felmentést kap ezek alól. Vannak korlátozott jellegű intézkedések, amelyek vagy időben, vagy a hatályukat tekintve korlátozottak. Ezek közül a különleges jogalkotási eljárás esetében bizonyos döntésekre vonatkozóan a, csak konzultálni kell az Európai Parlamenttel. Például, hogyha egy tagállamba nagy hullámon érkeznek a harmadik tagállamból bevándorlók, a rendőrségi erők közötti együttműködés, főleg akkor, hogyha egy, rendőri, egy ország rendőrség egy másik tagállam területén kíván felépni, illetve a, család, a családjogi ügyekben a határon átnyúló ügyek is ide tartoznak. Harmadsorban a büntetőjogi, bírósági, igazságszolgáltatási, rendőrségi együttműködés tekintetében az Európai Bizottság kezdeményezési joga megoszlik majd, nem egyes tagállamokkal, hanem a tagállamok leg, minimum negyedével. A negyedik sajátossága ennek a területnek az a lehetőség, hogy egy tagállam egy úgynevezett vészvégzáradékot alkalmazzon, ami akkor ha léphet életbe, léptethető életbe, hogyha valamiért az adott tagállamot nagyon különlegesen érinteni az igazság szolgáltatását, nagyon ér, kényesen érinteni, és ebben az esetben a tagállamok dönthetnek úgy, hogy szorosabb együttműködést az adott tagállamot kiadva folytatnak. Az utolsó a büntetőjogi e, igazságszolgáltatási együttműködésre vonatkozik, amely a Lisszaboni szerződés előtt került elfogadásra. A Lisszaboni szerződés életbe lépését követő öt évben az Európai Bizottság e, nem kezdeményezhet e, a tagállamok ellen jogsértési eljárást, és az Európai Bíróság is csak a jelenleg életben lévő korlátozott rendszeren belül hozhat előzetes döntéseket, véleményeket. Ezek tehát a kivételek a szabály alól, azonban az általános szabály, hangsúlyozom még egyszer, hogy a szabadságbiztonság és jogérvényesülésén alapú térségre vonatkozóan az említett kivételektől eltekintve teljes mértékben közösségi alapon történik. A Lisszaboni szerződés életbe lépésének egyik legfontosabb következménye az, hogy az alapjogi karta ugyanolyan eh, jogi eh, eszközként eh, értelmezendő, mint maguk az alapszerződések. Ez a volt második és harmadik pillére is kiterjed ezeknek az alapjogoknak a védelme. Most a kartá, karta tartalmában részletesen nem foglalkoznék, hanem inkább a kivételeket tárgyalnám. A karta önmaga semmilyen módon nem terjeszti ki az unió kompetenciáit, hiszen ezeket a szerződések fektetik le. Először is tehát azt kell vizsgálni, hogy az unió jogalkotási kompetenciája eh, a szerződési jogalapból hogyan eh, alakul, a karta pedig azt befolyásolhatja, hogy ezt hogyan gyakorolja az Európai Unió. Hagy hozzak egy pár konkrét példát, elnök úr. Adatvédelmi szabályok, amelyeket az Unió fogad el, figyelembe kell, hogy vegyék azt a, a Karta 8-as cikkének három ö, alapelvét, először is. Mindenkinek jól van a személyes adatok védelméhez, konkrét célokra felhasználhatják az adatokat, de csak az egyén beleegyezésével, vagy jogáltal lefektetett körülmények között, harmadsorban pedig az uniós szabályok az Unió fel kell, hogy biztosít, az Uniónak biztosítani kell, hogy egy független szervezet a szabályok, az adatvédelmi szabályok érvényesülését figyeli, garantálja. Az 1-49-esig cikkik világosak a, a dolgok, de az 52-es cikkből kiderül, hogy vannak korlátozások, és most lássuk a kivétel kivételét, csak akkor lehet ez alól kivételt adni, hogyha szükséges, arányos és a közérdeket szolgáló, az unió által elismert közérdeket szolgálja, vagy mások jogait, szabadságát védi. Ami a karta egyéb hatáját illeti minden intézményre, az unió összes intézményre, ügynökségére és az ott dolgozókra teljes mértékben alkalmazandó. A tagállamokra is vonatkozik, de csak annyiban, amennyiben uniós jogot hajtanak végre, bár az Egyesült Királyságra és Lengyelország valamilyen furcsa jegyzőkönyv ez ügyben eh, vonatkozik, ahogy ezt nyilván tudják. Az utolsó dolog, amire fel kell, hogy hívjam a figyelmüket, az alapvető jogokat, alapjogokat érinti. Az uniónak joga és kötelessége, hogy az európai Eh, emberi jogi eh, egyezményhez csatlakozzon. Ez a hatos cikk második bekezdésében eh, szerepel az új alapszerződésben. Jelenleg az európai közösségnek nincsen módja arra, hogy közösségként ezen egyezmény tagjává váljon. A Lisszaboni szerződés életben lépését követően a bizottság kell, hogy a tárgyalásokat folytasson erről a csatlakozásról és a megfelelő megállapodást majd a tanács köti meg. Ehhez az Európai Parlament beleegyezésére lesz szükség, és a tagállamok jóváhagyása megfelelő nemzeti alkotmányos elvárások értelmében. Mi a hozzáadott értéke ennek? Az e, egyéni panaszokkal lehet majd így jobban foglalkozni, akár az Európai Bírósághoz is e, elviheti valaki az ügyét, de az 1950-es egyezmény azt hiszem, hogy az alapvető jogok garantálását, védelmét biztosítja így majd. Ennyit szeretném volna elmondani, most pedig szívesen válaszolok bármiféle kérdésükre. Now, Mr. Perillo. Perillo úr, szeretne hozzászólni? Köszönöm, elnök úr. Két apróbb dolgot szeretnék kiegészítésképpen hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Már ami az Európai Unió csatlakozását illeti az Európai Emberi Jogi Egyezményhez. Én most franciára váltanék, ha megengedi. Ha már van lehetőségem arra, hogy kifejezzem magam az anyanyelvemen. A Lisszaboni szerződés rögzíti, hogy az Európai Unió kötelessége hogy részes félként csatlakozzon az Európai Emberjogi Kartához. Ezt a tanács egyhangú döntése alapján teheti meg. Ezután következik a nemzeti szintű eljárás, a ratifikációs eljárás. Nem ezt a szót használják ebben a dokumentumban, hanem jóváhagyás, approval szót. Úgy gondolom, hogy nagyon lényeges ebből a szempontból, vagyis a mi bizottságunk szempontjából, hogy előre gondoskodjunk arról, hogy ez a folyamat, vagyis ahogyan az Európai Unió csatlakozik az egyezményhez, minél hamarabb megtörténjen és minél hatékonyabban. Már csak azért is, mert az Európai Unió csatlakozása az Európai Emberi Jogi Egyezményhez azt is jelenti, hogy külső ellenőrzési pontok épülnek be a rendszerbe, például a Strasburgi Bíróság, és ez minden tagállamra vonatkozni fog az Európai Unión belül. Nem lesznek olyan tagállamok, akik kivonhatják magukat egy opt ebből a mechanizmusból, ahogyan ezt egyébként a karta is előírja. Hogyha az egyezményhez csatlakozik az EU, ez azt is jelenti, hogy a Stockholmi program hatása még nagyobb lesz, már csak azért is, mert a Stockholmi program leglényegesebb részét érinti ez a csatlakozás az egyezményhez, ez egy kötelezettség. Ez volt az első megjegyzésem. A második a Német Szövetségi Bírósággal kapcsolatos. Június 30-i ítéletében a legfelsőbb bíróság, a német legfelsőbb bíróság nyilatkozott erről a csatlakozásról, és több bekezdésben fejtegeti ezt a témát az európai jogi térséggel kapcsolatosan, különösen a bűnügyi együttműködés, büntetőjogi együttműködés tekintetében a Karlsruhelyi Bíróság úgy vélekedik, hogy ez a téma, vagyis a német kormányzat képviselői még mielőtt a tanácsban véleményt nyilvánítanak, iránymutatást kell, hogy kérjenek a német kormányzattól, erről szól a téma, illetve a szövetségi parlamenttől. A magunk részéről úgy gondolkodunk erről, hogy ha a büntetőjogi kérdésekről beszélünk, akkor a parlamentnek kell először is döntést hoznia, hiszen ez érinti az európai a közösségi szintet. Együttdöntési eljárás vonatkozik erre a témakörre, de az Európai Parlament hatásköre nem lehet alacsonyabb, mint a német parlament hatásköre ebben a tekintetben. A büntetőjogi együttműködés területén a parlamentek véleményét figyelembe kell venni, illetve az Európai Parlament véleményét is fokozott mértékben figyelembe kell venni. Erre az ítéletre majd visszatérek később, csak ennek a témának a vonatkozásában is szerettem volna hangsúlyozni a fontosságát. Köszönöm. Periló úr, talán az elnökség részéről a svéd elnökség részéről kíván valaki szólni. Nielsen úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy egyetértek azokkal, akik elégedettségüknek adtak hangot a múlt pénteki Dublini szavazással, népszavazással kapcsolatosan. A svéd elnökség is ezen az állásponton van. Nagyon elégedettek vagyunk, hogy ilyen nagy számban szavaztak eh, az európai ügy mellett az ír szavazók. Emlékeztetném önöket azért arra, hogy még nem értük el a célt, mert hátra van még néhány ratifikációs eljárás, azért a reményeink megnövekedtek, hogy a nem túl távoli jövőben megoldódik ez a probléma. Úgy gondoljuk, hogy nagy mértékben egyetérthetünk azzal a véleményével, amit kifejtett a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatosan, nyitottabbá, demokratikusabbá és hatékonyabbá teszi az Európai Uniót, ami az együttdöntést illeti az Európai Parlamenttel, úgy tudom, hogy 40-ről 80-ra nő azoknak a szakpolitikai területeknek a száma, ahol ilyen döntés hozatal folyik majd és így csökken a demokratikus deficit, amely az régi szerződések értelmében fennállt. Ami a Lisszaboni szerződés végrehajtását illeti, természetesen ezzel kapcsolatosan is folyamatban vannak az egyeztetések. Az elnökségeknek fel kell készülniük ezekre a témákra, az elnökség és az Európai Parlament közötti egyeztetésekre, hiszen nagyon sok olyan téma van, amelyek nagyon lényeges kérdések, számunkra is, az önök számára is, és úgy gondoljuk, hogy ezek az egyeztetések hatékonyan zajlanak, és reméljük, hogy továbbra is ilyen hatékonyan fogunk tudni tovább együttműködni. Egy másik nagyon lényeges téma, ami már említésre került, az alapvető emberi jogok kérdése, ez is nagyon közel áll a svéd elnökség szívéhez. Más kérdés, hogy hogyan járjunk el a jogalappal kapcsolatosan, hiszen módosul a jogalap az új szerződés életbe léptével, ezért kifejezném azt a reményünket, hogy ugyanúgy tudunk eljárni, mint amikor a Maastrichti és az Amsterdami szerződés között kellett váltanunk, vagyis szoros együttműködésben szeretnénk dolgozni az elnökség és az előadók között. Nagyon reméljük, hogy ez jó eredményeket szül a tanácsban és a parlamentben is. Különösen kapcsolódik ez a hat kerethatározatokhoz, illetve új jogalapok keletkeznek más területeken is. Biztosíthatom önöket arról, és önök jobban is tudják, mint én, hogy a mi elnökeink szoros együttműködésben kapcsolatot tartanak az önök előadóival a különböző témakörökben. Végül pedig megemlíteném azt a kérdést, amelyet az imént feltett a képviselő úr az Európai Emberi Jogi Egyezménnyel kapcsolatosan. He wanted the azt a szándékát fejezte ki, hogy az egyezményhez minél hamarabb csatlakozzon az Európai Unió. Egyetértek ezzel a véleménnyel teljes mértékben, és meggyőződésem, hogy nagyon fontos kérdés lesz ez majd, nagyon fontos része lesz a Stockholmi programra vonatkozó javaslatunknak, ezt néhány hét múlva véglegesítjük, és szeretnénk, hogyha ez a munka minél hamarabb lezárulna, eredményesen és minél hatékonyabban. Nem fér hozzá kétség, hogy erre javaslatot fogunk tenni. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you, Mr. Nilsson. Köszönjük, Nilsson úr. Az Európai Bizottság részéről Káró asszony kíván szólni. Valóban a bizottság is nyilván nagyon örül az ír népszavazás eredményének és reményeink szerint a ratifikáció is hamarosan lezárul, ahogy az elnökség képviselője is megfogalmazta. Üdvözöljük a Lisszaboni szerződés által hozott újdonságokat, különösen azt, hogy az Európai Parlamentnek megnövekszik az együttdöntési kompetenciája, ahogy ezt kifejtette a jogi szolgálat vezetője, és ahogy a nemzeti parlamentek is ezt kívánták. Ahogy az elnökség képviselő is elmondta, a bizottság is készül erre az új helyzetre. Valóban a mi kompetenciáinkat is érinti a dolog, fel kell készülnünk arra, hogy az emberi jogi kartát alkalmaznunk kell, és egyéb kérdések kapcsán is, például amiatt is, hogy az új szerződés új jogalapra helyez bizonyos témákat a mi kompetenciánkon belül. Ami a különböző eszközök jogalapját illeti, ahogy az elnökség képviselője is elmondta, mi is csak remélni tudjuk azt, hogy sikerül majd szorosan együttműködnünk önökkel a különböző javaslatok megvitatása során, ahogy ezt a jelentések szerzői lefektették, tehát, hogy folyamatos lesz közöttünk a konstruktív eszmecsere, és zökkenőmentes a konzultációról az együttdöntésre való átállás. A múltban is úgy volt, amikor az Amsterdami szerződés lépett hatályba, hogy a bizottság a hatályba lépés előtt egy úgynevezett omnibus közleményt adott ki, amely a különböző politikai területekre vonatkozóan kifejti a jogi alap, jogalap változásának mm, hatásait. Ami a harmadik pillérre vonatkozó javaslatot illeti, itt nyilván más típusú jogi aktusról van szó. A mi értelmezésünkben a Lisszaboni szerződés értelmében a harmadik pillér, mint olyan megszűnik, és a vele kapcsolatos valamennyi szabályozás is. Csak azon kell elgondolkodni, hogyha vannak olyan jogalkotási kezdeményezések, amelyek még félbe maradtak, és le kellett volna őket fejezni, hogy azokkal mi legyen. Mi megpróbáljuk az új jogalap tükrében megvizsgálni őket, várható, várhatóan ezeket már nem fogják a Lisszaboni szerződés érvénybelépéséig megalkotni, hanem megszűnnek a harmadik pillérrel együtt. Ezen gondolkodunk tehát ezen a kérdésen. Nyilván itt a politikai prioritások, sorrendek is mérvadóak, a bizottságnak ebben vezető szerepe lehet, az új bizottsága majd, ha föláll, akkor biztos, hogy a szabadság térségével kapcsolatban is majd megfogalmazza az elképzelését. Minden parlamenti inputot örömmel veszünk, a tekintetben, hogy mik legyenek a politikai prioritásaink a nagy közös területen belül. Hajlandók vagyunk tehát a folyamatos eszmecserére. Mi is köszönjük. Köszönöm, köszönjük. Most pedig akkor a képviselőké a szó. Brita Veres úr kért először szót, parancsoljam. Elnézést, elnök úr, én tudtam, hogy nem kértem szót. Valami félreértésről lehet szó. Köszönöm a szót egyébként. Akkor Ravero úr. Itt a kartával és az egyzőkönyvvel az Ukrajnával és Lengyelországgal kapcsolatos jegyzőkönyvvel lenne kapcsolatos kérdésünk. El tudná nekünk konkrétan mondani valaki, hogy, hogy ezeket nemzeti ö, földrajzi alapon kell majd végrehajtani, vagy pedig más végrehajtási mechanizmust képzelnek el ezen jegyzőkönyvek végrehajtására. Latford asszony, az én kérdésem is a jegyzőkönyvre irányul. Van itt egy kifejezés, Bradley úr használt bizonyos jelzőket, amelyek számomra nem voltak eléggé világosan. A, a UK Lengyelország jegyzőkönyv összefoglalja számomra azt, amit én is gondoltam a témáról, de nem világos számomra, hogy ezt hogyan értelmezi a jogi szolgálat. Ugye Bradley úr nyilván leírta, amit elmondott, örülnék, ha megkaphatnánk ezt a leíratot, de szeretném ezen kívül tudni azt is, hogy a jogi szolgálat értelmezi -e ezt a jegyzőkönyvet, és ha igen, akkor hogyan? Romeva úr kérdéséhez kapcsolódik tehát az enyém, hogy ennek az alkalmazása a nemzeti ö, jogalkotásba tartozik-e, vagy sem. És felmerül még bennem az a kérdés, és nem tudom, hogy jól értettem Bradley úr kifejtéseit, vagy eszme, futatásait, hogy hogyha most az Európai Unió ugye csatlakozik az emberi jogi kartához, akkor a tagállamoknak nem lesz opt-outra lehetőségük, ugyebár? És ha valaki itt most ugye a UK és Lengyelország jegyzőkönyv nem fed le, ugyanakkor a kárta ezt a kört lefedi, akkor itt előfordulhatnak olyan esetek, hogy a Strasburgi Bíróságnál kell majd panaszt tenni a végrehajtás miatt? És lehet-e majd egyáltalán a Strasburgi Bírósághoz menni olyan ö, érveléssel, hogy az EU nem hajtja végre a saját szerződését. Amint tudják, az Egyesült Királyságban nem mindenki ölelte keblére a Lisszaboni szerződést, és nem mindenki örül a múlt heti eredménynek. Tehát szeretném tudni a jogi szolgálattól, hogy valójában ezeket a jogokat hogyan lehet érvényesíteni majd, mert a karta önmagában eddig kivonta maga, magát a bírósági jogeljárás hatájáról, és ez most úgy tűnik, hogy oda kerül, de mennyiben és mennyire? Köszönöm. Ennyi lett volna, Latford asszony? Meglepődöttnek tűnik. Köszönjük, Latford asszony. Buzutil úr következik. Yes, thank you, Mr. Chairman, and I'd like to... Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakoznék az előttem szólókhoz. Én is roppantól örülök a múlt heti ír népszavazási eredménynek. Remélhetőleg a ratifikáció most már villámgyorsan lezárul, és a szerződés mi hamarabb életbe lép. Egy általánosabb megjegyzésem is lenne, elnök úr, azzal kapcsolatban, hogy mit kellene, milyen következtetéseket érdemes levonni az írhelyzetből. Az írszavazók egyik legnagyobb aggodalma ahhoz kapcsolódott, hogy az Európai Unió beleüti az orrát túlzottan is a nemzeti kérdésekbe, néha még a családi ügyekbe is, ami túlment azon, amit elfogadhatónak tartottak sokan. Ez arra szólít bennünket, hogy nagyon körültekintően járjunk el e házfalai között, és gondoljuk meg kétszer, hogy mit hogyan teszünk. Családjogi kérdésekben például egyértelmű, hogy az ír választóknak komoly aggodalmat okozott, hogy milyen mértékben diktál ja, az íreknek az Európai Unió, Brüsszel, hogy mit tehetnek és mit sem. Ez egész vita, sőt, a szerződés, ha egyszer végre életbe lép, remélhetőleg minél hamarabb, arra szólított bennünket, hogy ezt az új felelősségi, felelősséget megfelelően körültekintően vegyük vállunkra. A saját szakbizottságunk eljárási rendjére is kihatással lesz ez, mivel a be- és igazságügyi ügyek száma nőni fog, a biztosok száma is, így a munkaszervezésünkben ennek tükröződnie kell. Fontos, hogy például a napi rendben a jogalkotási dossziék prioritást kapjanak, hiszen hogyha ezek száma növekedik, akkor ez kihatással lesz a munkánkra is. Ezért úgy érzem, elnök úr, hogy egy bizonyos ponton meg kell vizsgálni, hogy ezt hogyan lehet a, a mi szakbizottságunk mindennapi munkájában leképezni, mert a megnövekedett munkaterhelésünk miatt valamit tennünk kell majd Köszönöm. Gracias, presidente. Yo quería hacer también... Köszönöm, elnök úr. Én is azt szerettem volna elmondani, mennyire nagyra értékelem az ír népszavazás jelentőségét. Sokszor az optimizmus és a reménytelenség között hánykolódunk, de ilyen események mutatják meg, hogy jogunk van az optimizmusra időről időre. Azért szeretnék szólni néhány szót arról, hogy mit fog jelenteni a mi területünkön a Lisszaboni szerződés, hogyha végső soron minél hamarabb remélhetőleg életbe lép. Nagy lehetőségek rejlenek a Lisszaboni szerződésben és az igazságosság és jogérvényesülés térségében, de nem fogja ez beváltani a reményeket, hogyha a tagállamok ugyanakkor nem járnak el nagylelkűen a, szov- a szuverenitásukról való lemondás tekintetében. Nagy egyezményeket kell tennünk, illetve engedményeket a jogi, a büntetőjogi és a rendőrségi együttműködés területen és ehhez nagy lelkűségre van szükség a tagállamok részéről. Tudjuk, hogy a, tag, a tanácsban nagy nehézségekkel találkoznak a közös szövegek létrehozásában, hiszen nagyon nagy joganyagot kell egyesítenünk, vagy közelítenünk a Lisszaboni szerződés kapcsán Európában. Aztán van egy információ is, amit meg szeretnék osztani önökkel. Önök is tudják, hogy az első fél évben jövőre Spanyolország lesz a tanács elnöke. Más frakcióbeli spanyol képviselőtársaimmal együtt azon dolgozunk, hogy az európai spanyol pártok hogyan tudják támogatni közösen az elnökséget. Ezért tájékoztatnám a kollégáimat, hogy valószínűleg minden frakció Spanyolországban megegyezett abban, hogy az alapvető prioritása a spanyol elnökségnek pontosan ez legyen, vagyis az emberi jogok, az Európai Emberi Jogok Kartájának ratifikációja. Ez lesz az egyik legfontosabb prioritása az elnökségünknek. hogy ez az első fél évben megtörténjen, vagyis a ratifikáció, vagy ha nem, akkor az els, ebben az a jövő év során, hiszen ez alapvető jelentőségű a céljaink szempontjából. És azt is el szeretném mondani, hogy ezzel együtt dolgozunk egy másik prioritáson is, mégpedig egy irányelv vagy egy rendelettervezet kidolgozása, amely a közösségi kezdeményezés vagy a nyilvános kezdeményezésű jogszabályokra vonatkozik, hogy egy ilyen kezdeményezésnek is teret adjunk. Ezt hiányoljuk sokszor a parlamentben a jogszabályalkotási kezdeményezési lehetőségeket. Az AFKO bizottság kidolgozott már az előző ciklusban egy javaslatot, és a spanyol elnökségnek ez is egy fontos prioritása, vagyis ennek a jogszabályalkotási módszernek az előmozdítása. Ez új megoldás lesz, de megpróbáljuk ezt a közkezdeményezési jogot átadni az állampolgároknak. Köszönöm szépen, én volt asszony. Um, Köszönöm, elnök úr, mondja Sophie Nétfeld. Én is csatlakoznék azokhoz, akik előttem az örömüknek adtak hangot az ír népszavazás eredményvel kapcsolatban. Jó eredmény volt ez, nem csak éppen hogy, hanem jelentős meggyőző előnyel nyertek az igen szavazók. Remélhetőleg az Európai Unió innentől kezdve az új szakpolitikai területek egész sorában lesz majd aktív. Nos, ezt mondta a jogász szakértünk. Nos, hogy mondjam azt, hogy már most is nagyon aktívak vagyunk sok területen, de nem túl demokratikusan és átlátható módon tesszük mindezt. Tehát én úgy vélem, hogy az európai polgárok számára pont az lesz az egésznek a hozadéka, hogy nyíltan, demokratikusan az Európai Parlamentben fog most már az Európai Unió ezekkel a szakpolitikai területekkel foglalkozni. Simon Buzuti nagyra becsült kollégám eh, hozzászólása is eh, megfogott, amikor azt mondta, hogy sokan úgy érzik, hogy a magánéletükbe, a család életükbe is beleszól az Európai Unió, beledugja az órát. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem így van, épp az ellenkezőjéről van szó, védjük az emberek magánélethez való jogát, hogyha valaki beleszól az emberek életébe, magánéletébe, az mindig a nemzeti kormányzat, és egy bizonyos római központú eh, szervezet és az ahhoz hasonlóak. A jogi szolgálat eh, képviselője a német eh, alkotmánybíróság döntéséről szólt. Aggaszt a kazrai döntés hatása mert az Európai Parlamentről is elképesztő dolgokat mond, miszerint soha, soha nem képviselheti az Európai Parlament eh, Európa népei több okból, mert nincs igazi ellenzékünk, nincs igazi kormányzat mögöttünk, mert nem olyanok vagyunk, mint a Német Szövetségi Parlament, mondják kázóhelyi okosok. De hogyha alaposan olvassuk ezt a döntést, akkor mint hogyha a hátsó ajtón egy új nemzeti vétót hozna ez be a képbe. Jó lenne, hogyha a jogi szolgálat szakértői a kazruai döntést, bírósági, alkotmánybírósági döntést valahogy értékelnék ez ügyben, elemeznék ez ügyben. A tanács képviselőjének képviselőjéhez fordulok. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Tanács szeretne az Európai parlament minél szorosabban együttműködni, mert a jelenlegi tanács és parlament közötti együttműködést semmiképp sem nevezném túlzottan szorosnak, a tanács nem túl együttműködő ez idáig. Az előadónk jó néhány kérdés, én például az Európol és az adatcsere eh, témájú jelentésnek vagyok az előadója, és amennyire tudom, a tanács eddig nem fordult hozzá, nem keresett meg az utaslista, az EU utaslista utasadat témájának is előadója voltam a tanács. Ezügyben hoztunk egy állásfoglalást, és a tanács azóta egyetlen egy darabka információt sem jutatott el hozzánk azóta, pedig ennek több mint egy éve, vagy lassan egy éve. Remélem, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépésével ez radikálisan javul majd. Köszönöm mindent, asszony. Albrecht úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Csak egy további példával szeretnék szolgálni, eh, ahhoz, amit a svéd elnökség képviselője elmondott. Amint látható, a Lisszaboni szerződést most már valószínűleg ratifikálják a szombati szabadás eredmény óta, ez látszik, és meg szeretném tudni, hogy a svéd elnökség gondolkodott-e már olyan érvelésen, amelyel minket kívánna meggyőzni arról, hogy mi legyen a harmadik pillére vonatkozó szabályozásokkal. Például azáltal, hogy a SWIFT megalapodást amelyet most előrehoztak, mégis csak elnapolnák, ugyanis a mi bizottságunk nem volt igazán támogatója ennek a megalapodásnak, és itt érdekelne minket, hogy a tanács tényleg komolyan gondolja azt, hogy akkor velünk konzultál az ilyen ügyekben. Köszönöm. Álvaro úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Szofihoz szeretnék csatlakozni. Nekem is van egy olyan dossziém, amely a vám ügyekkel kapcsolatos, amelynek kapcsán én sem kaptam semmilyen választ az elnökségtől. De jan Filip Albrechthez csatlakozva, engem az érdekelne, bár a jogi szolgálat erről már mondott néhány szót, hogy mi lesz azokkal a dossziékkal, amelyek, amelyek elvesztik most a a jogosultságukat. Ugye például képzeljük el azt a helyzetet, hogy a Lisszaboni szerződés aláírása előtt nem születik meg a SWIFT egyezmény. És akkor újra kell majd kezdeni az egész tárgyalást, új alapokon a parlament új kompetenciai alapján, vagy például mi lesz a külügyi kérdésekben, amelyek ahogy most hirtelen megszűnik a második pillér. Tehát átadódnak, áttolódnak -e ezek a jogalapok az egyik helyről a másikra, vagy pedig új jogalapokat kell majd teremteni? Ami pedig a bizottság szerepét illeti, még nem került formális elfogadásra egy dossziém, még nem jelent meg a hivatalos labban. Mi van, tehát az ilyen félbemaradt jogalkotásokkal, ezeket újra kell majd kezdeni, megalkotni? Én akkor uh, érettségiztem, amikor Amsterdamot éppen ratifikálták, és azóta is vannak nyitott kérdések. Mi lesz ezekkel a nyitott ügyekkel? Tehát mindennek új jogalapot kell teremteni, vagy újra kell kezdeni dolgokat. Tehát a gyakorlat érdekelne, hogy a folyamatban levő jogalkotással mi lesz. A jogi szolgálatot kérdezném, ez talán egy elméleti jellegű kérdés, de mégis jogosultsága is van. A jogi szolgálat képviselője említette a vészfékzáradékot. Nos, az elméleti kérdésem arra vonatkozik, hogy például mondjuk Nagy-Britanniában ugye csak jegyzőkönyv vonatkozik az országra, tehát nem lehet közvetlenül alkalmazni a jogszabályt. És más esetekben is vannak olyan jegyzőkönyvek, amelyek egyes országokra az alkalmazást kizárják. Ezt politikailag nyilván a tagállamok egymás között mm, lerendezték, de ennek mi a jogi vonzata? Hogy működik majd az ilyesmi jövőben? És lenne még egy kérdésem, az már a holnapi vitával kapcsolatos. Ugye tudjuk, hogy nagyon sok munkánk lesz most. Az utóbbi öt évben 408 dossziét alkottunk meg. Nem tudom, hogy az együttdöntés kapcsán majd ez mennyire emelkedik, de biztos, hogy meg kéne emelni a szolgálatok méretét vagy hatékonyságát, amelyek nekünk dolgoznak, mert kiválóan működnek ugyan a parlamenti szolgálatok, de biztos, hogyha kétszer annyi munkánk lesz, akkor ezzel senki nem lesz képes megbirkózni, akármennyire tehetségesek is itt az emberek. Tehát érdekelne, hogy történtek-e már intézkedések arra vonatkozóan, hogy megfelelő szakembergárd álljon rendelkezésre. Brans úr. Köszönöm. Senkinek sem szeretném elrontani a kedvét, ünnepeljenek nyugodtan az írnév szavazás eh, okán. Azonban a brit konzervatívok utaltak arra, hogy újra kívánják tárgyalni a Lisszaboni szerződés meg eh, egyes részeit, bár erre nem tértek ki. Eh, ez egy üres ígéret, vagy tarthatunk ettől, hogyha esetleg megnyerik a következő választásokat? <laughs> Köszönjük. Megint a jogi szolgálat képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy nem tudok minden kérdésre pontosan válaszolni különböző okokról, de talán a legkönnyebben az írásos szövegre vonatkozó kérésnek tudok megfelelni, természetesen ezt meg fogom tenni, átadom önöknek a titkárságon keresztül. Ami a protokollt illeti, sajnos ezzel kapcsolatosan nincsen jogi véleményünk, de készen állunk arra, hogyha a szakbizottság ezt szeretné, hogy megpróbáljuk kidolgozni ezt a véleményt. Nagyon érdekes ez a kérdés, és lényeges vagyis hogy ez személyekre vagy bíróságokra vonatkozik, erre majd reagálok. Ami a családjogot illeti, teljesen igaza van. Nagyon fontos kérdés ez Írországban, és az egyik választási vagy népszavazási jelszó is erre vonatkozott, hogy majd nem tudják felosztani a farmokat, de nincsen olyan kompetenciája az EU-nak, ami egy tagállamban vonatkozik a családjogra, hanem a határokon átnyúló implikációjú ügyekre vonatkozik az EU hatásköre, és ebben a témakörben a tanácsban az egyhangúság elve érvényesül. És igen, igaza van, legnagyobb részt ezek nem új kompetenciák, nem új Európai Uniós tevékenységi területek. A Lisszaboni szerződés pontosítja ezeknek a hatásköröknek a mélységét, és nagy részt le is zárja az új területeknek a körét, ami a jelenlegi 308-as cikk alapján kiterjeszthető, sőt, tehát pontosan körülírja a Lisszaboni szerződés az alkalmazható hatáskörök mélyenségét. Ami pedig a, az említett ítéletet illeti, erre is visszatérünk majd itt a szakbizottságban, és foglalkozni fogunk ezekkel a kérdésekkel. Ami a vízfék záradékot illeti, ezt is meg fogjuk vizsgálni, ezt a kérdést, és majd a szakbizottságnak referálok erről az ügyről is. Köszönöm szépen elnök úr a lehetőséget. Köszönöm, Bradley úr. És most visszafordulok az európai elnökséghez, Nielsen úr. Köszönöm Elnök úr, nagyon röviden a három felmerült kérdéssel kapcsolatosan, hiszen hozzám is fordultak bizonyos kérdésekkel, például a PNR-re vonatkozólag az utas jogokkal kapcsolatos kérdés, az utas listákra vonatkozó kérdés. A tanácsban folyamatban vannak az egyeztetések erről, és az új Lisszaboni szerződés életbelépésére várunk, illetve arra, hogy a bizottság egy új javaslatot tegyen. Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan az a kérdés nem merült fel, hogy utaslistákat használjunk-e vagy sem. Úgy gondolom, hogy az utaslista megoldása a legtöbb tagállamban használatos már jelenleg is, ahogyan a miniszterem kifejtette itt a parlament nyilvánossága előtt. A stokholmi reptéren eh, lefoglalt eh, kábítószereknek 80%-át az ilyen listák alapján fogjuk el, ami pedig az euró Polra vonatkozó előadói posztot illeti. Sajnálatosnak tartom, hogy nem vették fel önökkel a kapcsolatot ezzel kapcsolatosan, de hogyha szeretnék, eh, akkor minél hamarabb összehozunk mondjuk egy ebéd megbeszélést, ha ez így előnyösebb az ön számára, és megkezdhetjük az Európollal való egyeztetést, illetve az Európol kérdésről való egyeztetést, hogyha nem vették fel önnel a kapcsolatot az elnökség részéről. Lehet, hogy van önök között olyanok, akiket régebben neveztek ki előadónak, és emiatt történt ez a hiányosság. A Swift-tel kapcsolatosan már bemutattunk egy tervezetet a SWIFT-tel kapcsolatosan, illetve az álláspontunkat. A munkacsoport elnöke itt ül mellettem, kétszer járt már a parlamentnél ebben a témában. Itt természetesen az a helyzet, hogy egy átmeneti megállapodásról beszélünk, 12 hónapra vonatkozik ez az ideiglenes megállapodás, remélhetőleg rövidebb időszakra, és ennek a megállapodásnak az a célja, hogy azt a nagyon hasznos információ áramlást ne állítsuk le, amit a jelenlegi nagyon hasznos TFTP rendszerben kapunk. Meggyőződésünk, bizonyosak vagyunk abban, hogy az Európai Bizottság egy új mandatumot ad a tárgyalásra a Lisszaboni szerződés összefüggésében, majd ha ez a szerződés életbe lépett. Köszönöm szépen. Köszönöm, Nielsen úr. Nem akarom újra nyitni ezt a vitát, de azt hiszem, hogy Invelt asszony szeretne az elnökség részéről további... Igen, felajánlottam neki, hogy meghívom ebédre. Nagyon romantikus, azt kell mondjam. Jó, belemegyek, vonakodva bár, de legyen. Köszönöm. Az utasistákkal kapcsolatosan két oldalon egyeztetünk majd. No most beszéljék meg az időpontot, ha lehetséges. Európai Bizottság Konrádó asszony. Csak annyit szerettem volna pontosítani, egyetlen kérdést az Omnibus közleménnyel kapcsolatosan és a folyamatban lévő javaslatokkal kapcsolatosan. Ez csak az első pillér értelmében hozott javaslatokat illeti. Ez azt jelenti, hogy a szakbizottság előtt függőben lévő ügyek esetében csak néhány ilyenről van szó, például a legális bevándorlás, hosszú távú vízumok és engeni kérdések, bizonyos kérdések, de nem túl sok ilyen dosszié van. A legtöbb függőben lévő fájl a harmadik pillére vonatkozik. A bizottság úgy gondolkodik, hogy ezek a függőben lévő javaslatok, hogyha formálisan nem kerülnek elfogadásra, még mielőtt az új szerződés életbe lépne, akkor okafogyottá válnak, vagyis megszűnnek érvényükben, és új javaslatokat kell tenni az új jogalapok alapján. Ez egy, ráadásul most éljük át az Európai Bizottság átalakulásának a folyamatát is, és az új bizottságnak, az új összetételő bizottságnak kell meghoznia majd a döntéseket. Köszönöm szépen! Thank you. Finally... Köszönöm. Végül talán érdemes Thematic Research Department a tematikus kutatási osztálytól Daniel Ressertot hallgatnánk meg, aki beszámolhat arról, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik a mi szakbizottságunk, technikai, szakmai, jogi kérdésekre mennyiben tudnak válaszolni. Monsieur le Président. Euh, effectivement... Igen, jó, hogy uh, itt vagyunk és bemutatkozhatunk. a Lisszaboni szerződés életbelépésével kapcsolatban, hiszen ez új területeket és kutatási területeket is megnyit számunkra, hiszen majd nyilván a segítségünkre szorulnak ez ügyben. A legutóbbi parlamenti ciklusban a képviselőknek és a szakbizottságoknak sokáig tartott, eh, mire eh, teljes mértékben eh, tudatába kerültek annak, hogy ilyen szakértők állnak a rendelkezésükre. Minden szakbizottságnak van egy kutatási eh, költségvetése a titkárságon felül, szakértők, további szakértők is a rendelkezésükre állnak. Én a szakpolitikai osztályon dolgozom, ami alkotmányos ügyekkel és a polgári jogokkal foglalkozik. Ezen kívül a kapcsolódó bizottságoknak, petíciós bizottságnak, a jogi bizottságnak, jogi bizottságnak és alkotmányi bizottságnak is a rendelkezésére állunk. A három szakértőnk van, Alessandro Daboli, Alan Douglas és Gentry, akik alkot adatvédelmen, a büntetőjogi rendőri együttműködésen, alapjogokon, bevándorlás ügyi kérdéseken dolgoznak, mind legális, mind illegális bevándorlással. Ezen kívül hogyha túlságosan hosszú, vagy, vagy távolra mutató, vagy egy adott jelentés elkészítése, akkor van mm, adott esetben külső szakértelmet is eh, igénybe veszünk, megfelelő pályáztatáson keresztül természetesen, eh, és megpróbáljuk a lehető legjobb szakértőket megnyerni egy célra. Természetesen sok, sokszor házon belül is meg tudjuk oldani a kérdést, a kutatást vagy a, a szakértő jelentést el tudjuk végezni. Itt elsősorban eh, szakértői elemző munkáról van szó. Nem mindig feltétlenül kapcsolódik közvetlenül a parlamenti kérdésekhez. Hagy hozzak erre egy példát. Két nagyobb tanulmányt is készítettünk eh, az elmúlt ciklusban. Az egyik a politika területén a, a terhek, tehermegosztás, a másik pedig egy európai közös bevándorlásügyi rendszer eh, kihatásaival kapcsolatban. Többeket is érdekelhet ez. Csak hogy röviden megpróbálom felvázolni, hogy a szakpolitikai eh, osztályunk mit is csinál. Ennek érdekében összeállítottunk dossziékat, lehet, hogy kicsit vastagnak tűnnek, de mindenki ott van az asztalon. Nem egy hagyományos módszer ez, de ez a dosszié megközelítés nekünk eddig bevált a szakbizottságok esetében. Egyrészt ez, ennek megvannak az előnyei, hiszen egyrészt ez mindenkinek személyre szóló, nyelv és szakértői területre lebontva. Első és második nyelvüket is figyelembe veszi, hiszen nem mindig áll minden rendelkezésre az önök anyanyelvén. De még egyszer mondom, ez személyre szabott és személyre szabható, tehát ami nem érdekli önöket, azokat vegyék ki nyugodtan a dossziéből, és helyett tegyenek be olyan dolgokat, amik érdeklik önöket. És ez egy olyan eszköz, amely folyamatosan változik majd, ahogy például a politikai menedék eh, joggal kapcsolatban új jogszabályok születnek, nyilván majd kiegészíthetjük a jelenleg ott szereplő anyagokat. Tehát alapvetően önöktől függ, hogy hogyan használják ezt a, az eszközt, és természetesen a saját igényeik szerint módosíthatják ezt. El kell, hogy mondjam, hogy vannak ennél modernebb eszközeink is, van egy cd például, különböző szakmai jelentésekre, Természetesen USB memóriakártyán is rendelkezésre állhat mindenféle ilyen adat. Tehát az egyik persze nem zárja ki a másikat, ez is és az is lehet. Nagyon mm, érdeklődve várjuk az önök visszajelzéseit. Most pár szakbizottságban kezdjük csak ezt el kísérletképpen. Ha például valaki nem tudja magával vinni ezt a vastag dossziét, akkor nyugodtan odaadhatják eh, a teremszolgáknak, és akkor majd mi eljutatjuk ezt az önök eh, irodájába. Még egyszer mondom, eh, nyugodtan vegyék fel velünk a kapcsolatot, várjuk az önök megkereséseit, de mivel közpénzből gazdálkodunk mi is, hogyha egy képviselő rajtunk keresztül szeretne egy tanulmányt elvégeztetni, akkor a a külésén keresztül kell ezt megtennie. Köszönöm, elnök úr. Merci, Madame Richard, et vos enseignement. Köszönöm szépen, Richard asszony. Köszönöm a tájékoztatást. Van-e kérdésük vagy észrevételük? Köszönöm szépen, elnök úr. Inkább egy kérdésem volna, egy egyszerű kérdés ahogy áttekintem ezt a dossziét, ami itt van előttem, azt kérdezem Leser asszonytól, hogy fogunk-e kijelölni a, az illegális bevándorlással kapcsolatosan, vagyis ezt így fogjuk-e megnevezni ezt a fajta bevándorlást illegális bevándorlásnak fogjuk nevezni? Nagyon fontos ez az árnyalás, mert jogilag a különböző terminusok mást és mást jelentenek. Én legalábbis a magam részéről én ezt a jelenséget szabálytalan vagy rejtett migrációnak nevezem. Van nagyon sok jogszabály, szöveg, amelyben megjelenik az illegális bevándorlás szó, és én magyarázatot szeretnék erre kérni, hiszen nagyon jó volna, hogyha következetesen tudnánk használni ezt a nagyon alapvető jogi megfogalmazási formát. Richard asszony. Oui, dans la mesure où il y aurait un consensus sur le sujet, on est tout à fait... Nos hogyha konszenzust tudunk kialakítani, akkor természetesen módosíthatjuk ilyen módon a szöveget. Nem vagyok biztos abban, hogy melyik nyelvi változatot tekintette az imént. Angolul a szabálytalan és az a törvénytelen, vagy az illegális bevándorlás szavak használatosak, és angolul ezek a szerződés különböző területeire utalnak, de természetesen a terminológiáról később egyeztethetünk. Az Európai Parlamentnek nagyon határozott az álláspontja, akkor ennek nagyon örülünk, és ennek megfelelően módosítjuk a szöveget. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy akkor eljutottunk a konszenzusra vagy sem a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. A bevándorlás kapcsán, az illegális bevándorlás fogalma kapcsán, hogy mi is legyen a jogalap. Köszönöm, elnök úr, csak még egy rövid felszólalást engedje meg nekem, hogy a kétségeimnek az alapját elmagyarázzam nem vagyunk egyedül, nem kifejezetten csak egy jogi, hanem egy politikai fogalomról beszélünk. Az előző ciklusban sokat foglalkoztunk a bevándorlás kérdésével, és a különböző csoportok különböző szavakat használnak. Vannak, akik azt mondják, hogy illegális bevándorlás, más frakciók azt mondják, hogy szabályozatlan vagy szabálytalan bevándorlás, rejtett bevándorlás. A szövegek továbbra is, most például egy irányelvről szólok, amely nagyon nagy problémát jelent sokok, sok mindenkinek, mások nagyon fontosnak tartják a visszatérési irányelv, és ez az illegális bevándorlás terminust használja. Én pedig az én álláspontom a következő. Én úgy tartom helyesnek, hogyha szabálytalan vagy rejtett bevándorlásról beszélünk, függetlenül attól, hogy az A vagy a B csoport mit gondol, ez nem csak feltétlenül jogi, hanem ideológiai álláspont is, és Richard asszonyal is ezt eh, szeretném közölni. A szabálytalan vagy rejtett migráció még nem a legális migrációnak a fogalmával egyenlő. De remélem, hogy minél hamarabb ki tudjuk alakítani a közös nyelvet. Gracias. Antes de pasar al siguiente punto en el orden del día. Köszönöm, még mielőtt tovább lépünk a következő napi rendi pontra. Buszutil úr úgy tűnik szólni szeretne ezzel kapcsolatosan. Tessék. Nem, kérdésem lenne inkább, ha szabad, a szolgálatok képviselői felé, akiknek meg, meg is szeretném köszönni az előadásukat. Szeretném tudni, hogy jól értene, hogy ö, van egy olyan pót költségvetés, a bizottság rendelkezésére egy olyan pót költségvetés, amelyből saját megrendelési tanulmányokat végeztethet el, függetlenül a department-től. Szeretném tudni, hogy így van-e, és ha igen, akkor mekkora összegről van szó. A második kérdésem pedig az, hogy a departmentnek mik, ö, milyen korlátai vannak, hogy évente hány tanulmányt lehet elvégeztetni. Hányat tudnak befogadni az igények közül, a tanulmányokra vonatkozó igények közül, és mindig egy adott szakbizottság adja nekik a megbízást egy ilyen tanulmány elvégeztetésére, vagy saját kezdeményezésű jelentések elvégeztetését is kezdeményezhetik. Szeretném tisztázni a felvetett problémákat. Itt három kérdés is elhangzott. Igen, a Libe Bizottságnak van egy olyan külön költségvetése, amely nem, úgy, nem nagy ugyan, és nem hasonlítható az Európai Bizottság ilyen pénzeihez, de valóban megrendelhetünk tanulmányokat, függetlenül a kutató központtól, a kutató ö, szolgálattól. Nem tudom, hogy Buszutil úr mire utalt, kérdésében, hogy, hogy, hogy saját kezdeményezésű ö, tanulmányokat is elvégeztethetünk-e. Tény az, hogy a tanulmányokat általában externalizáljuk, tehát külső szakértőkkel végeztetjük el. Mindig a parlamenti szakbizottságok megbízásából történnek a tanulmányok, tehát nem készülnek a tanulmányok, nem saját kezdeményezésűek, és mivel egyre szűkebb a költségvetésünk ezen a téren, ez egyre inkább így van. Amit azonban a Libe Bizottság eldönt, hogy valamire szükség van, ezt egyetlen képviselő is kezdeményezheti erről a téma kapcsán, és hogyha ezt a koordinátorokkal, bizottsággal egyeztetés, azok jóvá hagyják ezt az igényt, akkor van pénzünk arra, hogy korlátok között persze, de erre lehetőséget teremtsünk. Buzutil úr, az első kérdése az volt, hogy független-e ez a költségvetés a kutatási központétől, központétól. Nem, mindent a kutatási központon keresztül kell elvégeztetnünk. Tehát erre nem a válaszom. Azt hiszem ideje, hogy ezt a témát lezárjuk, és rátérjünk az ötödik, illetve bocsánat, hatodik napi rendi pontra, javítja magát az elnök, amely a Schengeni vimányok alkalmazását nyomon követő értékelési mechanizmussal kapcsolatos kérdésekről szól. mindkét pont esetében úgy járunk el, hogy először Carlos Coelho-nak adom meg a szót, utána pedig a bizottság és a tanács képviselőinek. Coelho úr. Prezident. Primeira coisa que queria dizer é que... Először is Nem ö, tudok csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, amennyiben ö, nem az a célja, hogy hatékonyabb, koherensebb legyen a Schengeni rendelkezések végrehajtása. Sajnos a bizottsági javaslat nem egyértelműen erre irányul. Egyetlen újdonságot hoz, azt, hogy külső szakértők is bevonhatók, ennyi az újdonság a bizottság javaslatában. Alapvetően arra irányul az egész, hogy azt, amit eddig a tagállamok végeztek el, azt a bizottság kapja meg azt a kompetenciát. Tény, hogy a tagállamok közötti együttműködés meglehetősen gyenge volt, és éppen ezért nagyon nehéz volt bele látnia a parlamentnek is a nyomonkövetésbe. Van továbbá számos olyan konkrét probléma, amit nem korrektül old meg a bizottsági javaslat. Ugye a mandátumot két részre osztják, a két napi rendi pontunk is ezt tükrözi, hogy az ellenőrzés és a követés nem ugyanaz és mind a kettőnek külön költségvetést kell biztosítani. A tagállamoknak ez meglehetősen sok pénzébe kerül. De nem csak ez a probléma, hanem az, hogy az adatvédelem is gondot okoz mindkét eljárás kapcsán különböző módon. Bizonyos témák esetében például az outsourcinggal együtt garanciákat is meg kell fogalmazni az adatvédelemre vonatkozóan. Aztán itt van a hetes cikk, amely a kockázatelemzéssel kapcsolatos, ugye itt meghallgatásokra, felügyeleti jelentésekre van szükség, amelyeket a tagállamok végeztetnek el. És független ezektől a gyakorlati kérdésektől van egy nagy tartalmi kérdőjel is itt. Utolsó szakbizottsági ülésünkön követeltük, hogy végeztessen el a bizottság egy értékelést arra vonatkozóan, hogy hogy mennyire legitim ezen kompetenciák bizottsághoz utalása. A jogi szolgálat azt mondta, hogy ez jogi értelemben nem okoz gondot. Ugyanakkor azt is ígérték, hogy az Európai Parlamenttel konzultálnak a jogalap tekintetében, és ezt is együtt döntésben alkotjuk már meg majd, a tanácsa, hogy mi is legyen ez az jogalap, és ezáltal itt is megvalósulna a parlament együttdöntési kompetencia. A lehetősége megvolt erre a bizottságnak, és úgy tűnik, hogy politikai megfontolásból megint csak nem történt ez meg. Most már ki kell állnunk az együttdöntési kompetenciánk mellett. A Schengeni ö, szabályok ellenőrzése mindenképpen bizalomra alapuló tevékenység lesz, hiszen ha a tagállamok közötti határok ellenőrzése megszűnik, akkor egymásban bízni kell a tagállamoknak a tekintetben, hogy a határon belüli ellenőrzések hasonló normák alapján működnek, a megfigyelési tevékenység, amely a tagállami kompetencia, hasonló normákat követ minden tagállamban. A következtetések tekintetében pedig az a véleményem, hogy itt is az együttdöntés elvének kellene érvényesülnie, hiszen ez a téma különösen közvetlenül érinti a polgárokat, tehát nem lehet pusztán ö, marginálisan kezelni ezt a kérdést, hanem itt alapvető emberi jogok érvényesüléséről van szó, és éppen ezért a legszélesebb körű demokráciára van szükség. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése után ezek a dolgok már a hétköznapok világába tartoznak mag, majd. Tehát szerintem ezt vissza kell utasítanunk, ezt az elképzelést, és fel kell kérnünk a bizottságot arra, hogy olyan javaslattal éljen, amely már megfelel a Lisszaboni szerződés szellemiségének, illetve betűjének, és egyértelműen az együttdöntési alapra helyezi a parlamenttel való ö, együttműködést a Schengeni ellenőrzés területén. The Commission representative. Most az Európai Bizottság képviselőjét szólítom. Van itt valaki? Igen, látok egy kezet. Parancsoljon, hölgyem. Thank you very much. No, as far as uh, the... Köszönöm, ami az előadó felvetéseit illeten. Nos, az Európai Bizottság javaslata túlmutat azon, hogy a be nem jelentett látogatásokat lefedje, a mechanizmusok sokkal hatékonyabbak lesznek a felkészülési, majd a későbbi follow-up fázis és általában az értékel. És Az Európai Bizottság úgy érzi, hogy a, a mandátum első és második része között nincsen átfedés, mert jelenleg csak három tagállam nem része a Schengennek, azaz a belső határok ellenőrzése eltörlésének. Helyesen rámutatott az előadó, hogy két lehetőség van. A 66-os cikk, amely megfelelő jogalapot ad egy emánizmus bevezetéséhez. Az Európai Bizottság alaposan elemezte ezt a kérdést, mert nyújtott a javaslatát, és arra következtetésre jutottunk, hogy a 66-os cikk a megfelelő jogalap, a Schengeni eh, értékelési mechanizmus ugyanis eh, érdemben nem változtat az AKIN, az európai joganyagon, például a vízumkiadások tekintetében nem módosít semmit a szabályokon, ezért pontuk mi az, hogy a 66-os cikk a megfelelő jogalap. Ugyanakkor az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy a parlamentet a mechanizmusba be kell vonni, ahogy az tükröződik is a javaslatunkban, például abban a kötelezettségben, hogy a parlamentnek rendszeresen be kell számolni az előrehaladásról. A Lisszaboni szerződés életbe lépésével kapcsolatban csak annyit mutatok, hogy amíg ez nem történt meg, addig a jelenlegi jó alappont kell eljárnunk. Az Omnibus nyilatkozat részé válik, majd a szerződés életbe lépésével, ahogy arra már említést tettek. Köszönöm, mondja az elnök, a tanács képviselőjét szólítom. Tack, Tack, Köszönöm, elnök úr. Én a Schengeni eh, értékelés csoport elnöke vagyok a svéd elnökség alatt. Elkezdtük az Európai Bizottság eh, rendeletjavaslatát eh, vizsgálni, 1-től 9-ig jutottunk el a cikkekben, holnap pedig 10-18-as cikkekkel foglalkozunk a különböző cikkeket végigrágni nem kevés idő, ahogy azt gondolhatják. E, hasznosnak tartjuk tisztázni azt, hogy mi a tagállamok álláspontja a ennek tartalmával, még ha változhat is a jövőben a bizottság javaslata. Köszönjük, fordulok a képviselőkhöz, de Jong úr. Köszönöm, elnök úr. Gratulálni tudok csak az előadónak, a mi frakciónk teljes mértékben támogatja a jogalapra tett javaslatát, az Európa Parlamentet valóban helyes vonni. Jó javaslat. Jelenlegi formájában a javaslattal értemben annyira nem szeretnék foglalkozni. Van azonban egy hiányzó <clears throat> dolog. A dokumentum végén a elékletben nyilván tudják, hogy a frakciónk számára nehézséget jelent a határellenőrzés jelenlegi mechanizmusa, legalábbis emberjogi szempontból. Ezért úgy vélem, hogyha megvizsgáljuk, hogy a Schengeni joganyagot hogyan hajtják jelenleg végre, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy az emberi jogokat tisztelmen kell tartani, és az a legkevesebb, hogy ez egy külön pontként szerepeljen a mellékletben. Jelenleg azonban ez nem így van, még jobban egyébként, ha rendelet szövegében lenne erre utalás. Egészében az előadó álláspontját javasoljuk, és bővebben most nem reagálnánk erre az anyagra. Szeretnénk, hogyha megfelelő jogalapon kerülne újra benyújtásra. Köszönjük, Latford asszony. Um, Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm Koályó úr jelentését. Köszönöm neki, Koályó kollega alapos jó kutatásokon alapuló Schengen szakértővé nőtte ki magát az évek alatt. Az által felvetett kérdések megérdemlik azt, hogy jól alaposabban megfontoljuk őket, különösen örülök annak, hogy néhány olyan kérdést is összegyűjtött, amely az információs rendszer végrehajtásával kapcsolatos, és a vízumkódex kapcsolódó részéhez. Például a kihelyezett vállalatok telephelyén végzett ellenőrzések tekintetében. A VISZ nek a vízuminformációs rendszernek voltam az előadója, és nyilván emlékszik Coelho úr, hogy az outsourcing mennyire fontos volt akkor számunkra, és jó, hogy azonosította, rámutat azokra a hiányosságokra, kimaradt részekre, amelyek fontosak számunkra. Az ALDE frakció nevében mondhatom, hogy Coelho úr megközelítését támogatjuk. Nagyon helyes hogy alaposabb tanulmányozásnak e, kívánja alávetni ezt méghozzá az együttdöntés keretében. Thank you, Mr. Moraes. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyék előadó sajnos nem, nincsen itt, és ezért az SZND csoport részéről szeretném elmondani, hogy úgy érezzük, hogy nagyon jó helyen van Koelyó úrnál ez a jelentés, Egyetértünk az eljárásra vonatkozó elképzeléseivel, együttdöntésre van szükség, és a frakcióm nevében ennyit szerettem volna elmondani. Thank you. Back to Mr. Coelho. Köszönöm, Coelho úr. Nothing else. think. Ennél többet nem is tudok mondani. It starts to be established. That'll be... Akkor ezt megállapítottuk. Most már csak ki kell tűzni a szavazásra vonatkozó dátumot. So it's okay. It's... Jó, rendben. Úgy tájékoztattak, hogy a következő pont összefüggésében, ez egy nagyon lényeges napirendi pontunk. Mindannyian emlékezünk, hogy amikor Jédekenkoff úr először tett látogatást a Libe szakbizottságban, közvetlenül az Európai Parlament összeállása után nagyon érdekes eszmecserét folytattunk. Viszont akkor nem tudtuk időhiányában végigvinni a vitát, nagyon sok kérdést felvetettek, de mint említettem, az ülés időtartama nem engedte meg, hogy teljes mélységben kifejtse mindenki az álláspontját. És most úgy tudom, hogy 5 órakor, egészen pontosan 5 órakor érkezik a körünkbe, úgyhogy mivel ez a következő napi rendi pontunk, kicsit talán várnunk kell, egy rövid szünetet rendelek el, és egészen pontosan 20 perc múlva 5 óra 00-kor kezdjük újra a megbeszélés szünet.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 Please, dear colleagues. Kedves kollégák, foglaljanak helyet, folytassuk az ügymenetet. Újra kezdjük a munkánkat. Gilles de Kerhoff urat fogjuk üdvözölni, aki az Európai Unió eh, terrorizmus ellenes koordinátora, koordinátora, aki beszámol a EU terrorelemnes stratégiájáról. Nagyon érdekes volt a legutóbbi beszámolója is, szeptember 3-án egy érdekes vitát folytattunk erről a témáról. Természetesen több időre van szükségünk ahhoz, hogy folytassuk az érdemi vitát. Akkor nem is húzom tovább a szót, megadom önnek a szót. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Talán a legjobb az lesz, hogyha egy érdemi eszmecserét folytatunk. Legutóbb megpróbáltam a jelentésemet eh, bemutatni, felvázolni arról beszéltem, hogy van terrorista veszély. Most azonban talán megkérném a nagyra becsült képviselőket, hogy reagáljanak a múltkori beszámolómra, és én pedig a kérdéseikre, megjegyzéseikre válaszolnék. Rendben mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Figyelmesen hallgattam a felszólalását az első szeptemberi héten. És annyit szeretnék ezzel kapcsolatosan kifejteni, hogy nagyra értékelem munkáját, és hogy ilyen megalapozott információkra építette. A legfontosabb politikai ö, szintre helyezem az ön munkáját. Nagyon fontos, hogy ebben az időszakban legyen egy véleményünk, ha lehetséges, egy olyan vélemény, amely napra kész, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is áll ez a kérdés az EU tagállamaiban, már ami a rendőrségi szolgálatok részvételét illeti, és az a terrorizmus ellenes információk cserélt, vagyis, hogy valóban megtörténik-e ez a kapcsolattartás megfelelően szorosan és megfelelően zökkenőmentesen, és a tagállamok között ez koordinálásra kerül-e. Arra is szeretnék rámutatni, bizonyára emlékszik rá, hogy küldtem önnek egy levelet a szeptember 3-ai felszólalásával kapcsolatosan, és egy panaszomnak adtam hangot ebben a levélben, és most kihasználom a kedvességét, hogy eljött a körünkbe, és szeretném szóban is feltenni ugyanezt a kérdést, vagy ezt a bírálatot. A szeptemberi levelemben azt írtam, hogy nem értem, hogy hogyan lehet az, hogy az Európai Bizottság továbbra is egy olyan belső bizottsági napirendet vezet, vagy naptárat, amelyben gyakran szerepel a baszk szeparatista szervezet, a baszk terrorista szervezetre hivatkozva. Ebben a levélben felhívtam a figyelmét, hogy elkövethetnek egy nagyon fontos, nagyon súlyos hibát ezzel kapcsolatosan. A terrorizmus ellenes kontextusban nagyon súlyos hiba összemosni fogalmakat. És ez nagyon fontos az ön által elnökölt szervezet munkájában is, ezért szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy az ETA szervezetet úgy említeni, hogy ez egy szeparatista szervezet, ez súlyos hiba. Nagyon sok politikai párt a Baszkföldön úgy próbálja elérni Baszkföld függetlenségét, hogy nem gyilkol embereket. És hogyha egy terrorista szervezetet szervezetnél nem vesszük figyelembe ezt a tényezőt, olyan, mintha pozitív fényben látnánk ezt a szervezetet, és ezt nem lehet megengedni. Ez olyan, mintha az alkaidára azt mondanánk, hogy az iszlám terjesztésével foglalkozó szervezet. Ez nagyon súlyos hiba lenne, ezt hogyan értelmeznék az Alkaida áldozatai, vagy hogyan értelmeznék a demokratikusan gondolkodó állampolgárok Baszkföldön, Spanyolországban, amikor a hivatalos labban az ETA maga az Európai Bizottság megfogalmazásában szeparatista szervezet. Ezt a hibát szerettem volna kijavítani, kihasználva azt, hogy megjelent a körünkben. Nagyon kedvesen köszönöm. Köszönöm peu de questions des membres du Parlement, et après les répondre conjoint, ensemble. Először megadom a képviselőknek a szót, aztán válaszolhat a feltett kérdésekre. Morales úr, köszönöm. Lehet, hogy nem lesz ideje minden komplex kérdésnek a megválaszolására, de azért szeretném felvetni ezeket. A legutóbbi megjelenése nagyon hasznos volt és akkor nem volt alkalma arra, hogy az etnikai profilalkotást, vallási profilalkotást és az adatbányászatot említse, vagy ezt kifejtse. És a kolléganőm is kérdez, kérdést tett fel ezzel kapcsolatosan a legutóbbi ciklus vége felé, és statisztikákat említett ön a vallással és az etnikai hovatartozással kapcsolatosan. Ez nagyon kényes kérdés. A kérdésem arra vonatkozik, hogy mennyire van ez az önök látóterében vagy például a, a kikötőkben, a reptéreken, az ellenőrzések során, az Európai Unióban különösen, nagyon nehéz statisztikai adatokat szerezni és elemzéseket végezni, úgyhogy még ha nincs is most ideje arra, hogy válaszoljon erre a kérdésre, azért jó lenne, ha tudná, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Szeretnénk, hogyha hatékony volna a terrorizmus elleni küzdelem, és nem szeretnénk, hogyha a rossz profilalkotás miatt hatékonytalanná válna ez a munka. A második kérdés, amit szeretnék felvetni, a radikalizmus ellenes politikára vonatkozik, az úgynevezett prevent politika. Az Egyesült Királyságban nagyon nagy előrelépést sikerült elérni ebben a témakörben, a radikalizmus visszaszorításában Szeretném tudni, hogy van-e egy kiegyensúlyozott álláspont e tekintetben a tagállamok között, hiszen ez egy viszonylagos kérdés. Az a benyomásom, hogy a tagállamok nem ugyanúgy gondolkodnak a radikalizmus visszaszorítása tekintetében. Tudom, hogy nincs túl sok időnk, úgyhogy csak ezt a két kérdést teszem fel. Köszönöm szépen, Infeld asszony. Köszönöm, elnök úr. Kerhov úr, örülök, hogy ismét itt látjuk Önt. Három konkrét kérdésem lesz. Az első. Múlt héten az Európai Bíróság megint úgy döntött a fekete listák ügyében, hogy hogy valami filippino származású szabadságharcost le kell venni a fekete listáról azonnal. Nem az első ilyen ítéletet hozza a bíróság. Tudjuk, hogy ez talán az egész szempontjából csak apró kozmetikus, kozmetikai hibának tűnik, de érdekelne, hogy vannak-e olyan eljárások, amelyek minden szempontból megfelelnek a demokratikus és ö, jogállamisági kritériumoknak. Második kérdés. Újra meg újra felmerült köztünk is a kérdés, hogy a terrorizmus elleni eh, harc eh, hatékonyságának eh, mérőszámait le kéne már fektetni. Mikor lesz már egy ilyen elemzés, amely egyértelmű mérőszámokra alapul? Az egyik évről a másikra amikor a Európa megfogalmazza maga a terrorizmussal kapcsolatos jelentését, akkor azt látjuk, hogy az esetek 95%-ában, több mint 95%-ában nem transnacionális terrorista cselekedetekről van szó, hanem helyi szeparatista mozgalmak megnyilvánulásairól. Nem akarok mozgalomról beszélni. Tehát ö, egyedi ö, elszólt neonáci csoportok alkalmi ö, tevékenységéről. Az esetek többsége tehát ilyen, ugyanakkor amikor az ön jelentéseit olvassuk, akkor ott meg kizárólag a, az iszlám terrorizmusról van szó, ami ugye az esetek 5%-át teszi ki. Nem azt mondom, hogy ezeket ki kéne zárni a körből, vagy a másik 95%-ot, csak hogyan lehetne közös nevezőre hozni azt, hogy mit tekintünk terrorista cselekedetnek. Kinek? Buenas tardes, señor Ketkov. Quería agradecerle su presencia. Üdvözlöm én is Kershaw urat. El szeretném mondani önnek, hogy nagyon alaposan elolvastam az ön jelentését a terrorizmus elleni harcról szóló stratégiáról, és a svéd elnökség azt hirdette meg, hogy érdemi együttműködés lesz közöttünk. Ami a cselekvési tervre vonatkozik, ugye megfogalmazódik ott a megelőzés, az üldözés és az egyéb intézkedések kategóriája. Ami a megelőzést illeti, szeretném, hogyha részletesebben kifejteni, hogy ez alatt mit ért, milyen elrettentő intézkedéseket tervez az EU, amely a terrorista csoportokat hát kvázi lebeszéli arról, hogy végrehajtsák, amit akarnak. Létezhet-e ilyen? Aztán a családokban és az iskolákban folytatott képzésben milyen módon próbálják integrálni a terrorizmus elleni ö, propagandát. Szeretném konkrétan tudni, hogy milyen intézkedéseket tart elképzelhetőnek, és szeretném tudni azt is, hogy ön szerint van-e a terrorizmusnak, lehet-e a terrorizmusnak egyáltalán egységes definíciója? Ami az üldözés kérdését illeti, ugye a megelőzés üldözés kategóriákról beszélünk, ott pedig tudjuk, hogy számos olyan terrorista van, amelyeket egyes országok nem szolgáltatnak ki, tehát lehetetlen az üldözésük, illetve az igazságvégrehajtás. Más országokban élnek tovább, amelyek befogadják őket, vagy legalábbis nem adják ki őket, és ez hát csapása az áldozatoknak szerintem. Itt tenni kéne valamit. Tudja talán, hogy Spanyolországban három rendőrnyomozót meggyilkoltak Burgos környékén. Tehát a terrorizmus továbbra is nagyon a rendjén van a, a spanyol társadalomnak. Tervezi el, szándékozza a tanács a nemzeti szabályozások harmonizálását európai szinten, amely kiterjedne például a terrorizmus áldozatainak pszichológiai rehabilitációjára? Tehet-e az ön szervezete ezért valamit, hogy egységesebb legyen a terrorizmus elleni harc az országokban? Végül szeretném elmondani, hogy a frakcióm és én magam is nagyon nagyra becsülöm az önendigi tevékenységet. Nutford asszony, ó, köszönöm elnök úr a lehetőséget. Az első kérdésem hogy a vendégünk Dekerhoff úr foglalkozott-e valaha azzal, hogy hogyan lehet kárpotolni olyan uniós tagállamokat, akik az külföldön terrorizmus áldozatául esnek. Harmadik országban tehát. Az Egyesült Királyságban megoldatlan még ez a probléma, amennyire tudom. Brit alatvalók aki például Balin a bombatámadás áldozatává estek, semmiféle nemzeti kompenzációs rendszer hatája alá nem esnek. Kérdésem tehát, hogy kívánnak-e európai szinten ezzel foglalkozni másodszorban. Morales kollégával egyetértek a profiling kérdésével. Köszönöm kedves Szavita a jelentésemmel kapcsolatban. Mielőtt idejöttünk ma délután, eh, mielőtt ön megérkezett, a Lisszaboni szerződés életbelépéséről beszélgetünk, az udasra listákról, a PNR-ekről. Jelenleg eh, sehova se haladunk ezzel a kérdéssel. A svéd elnökség eh, azt mondta, hogy az európai utaslista rendszer bevezetésének akadozása a nemzeti rendszerek végrehajtását nem gátolja. Stockholmi reptéren, ha jól emlékszem, a Stockholmi reptéren a lefoglalt kábítószerek 80%-a az utaslisták használtának köszönhető, tehát sikerült a csempészetet visszavetni, ami megint csak a profilingnak köszönhető. Önök vizsgálják a profiling kérdését, ennek nemzeti szintű használatát, illetve esetleges diszkriminatív hatását a bűnözés és a terrorizmus elleni harc területén. Végezetül, ha jól emlékszem, szeptemberben is megkérdeztük már, hogy a transatlanti tárgyalásokról van-e bármiféle információja a terrorizmus elleni harcban a, a jogállamiság elvének érvényesülésével kapcsolatban. Álvaro? Grazie Presidente. Io volevo chiedere alla signor Kirchhoff, eh, io sono una nuova deputata e sono anche... Kirchhoff én új képviselő vagyok, és előadója is vagyok a bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos témakörnek. Ami azt illeti, hogy milyen tájékoztatást kaptam a terrorizmussal kapcsolatosan, az a kérdés merült fel bennem, hogy van-e valódi visszacsatolás az információkkal kapcsolatosan. Kiindulva abból, hogy a terrorizmus igen gyakran kapcsolódik fegyvercsempészethez, embercsempészethez, sokféle érdek forog kockán itt, és mivel ezzel a témakörrel foglalkozom, szeretném megérteni azt a mechanizmust, ahogyan önök információhoz jutnak. Hogyha az önöknek adott tájékoztatás, arra vagyok kíváncsi, hogy ezek az információk a megelőzéshez is kapcsolódnak-e. Köszönöm, elnök úr. Több tagállam is arra, hogy befogadnának a Guantanamo-i fogotartottakat, olyanokat, akik terrorizmus, terrorista cselekményben részt vettek, vagy elősegítették ilyen megvalósulását, de akik ellen nincsen egyértelmű bizonyíték, de mégis úgy tűnik, hogy részt vettek ilyen célú tevékenységben. A kérdésem tehát az, milyen mértékben koordinálják ezt a kérdést, a különböző tagállamokban egyenlően oszlanak meg majd a guantanamo foglyok, és egymás között ezt követően majd eh, hálózatot alkothatnak, vagy esetleg a nemzeti tagállami rendőrségek felügyelik őket. Milyen szintű a koordináció ez ügyben? Köszönöm, most pedig, eh, ha megengedik, akkor én magam is feltennék egy kérdést a Lisszaboni szerződés életbelépését követően egy belügyi bizottság is feláll majd. Mi az önállás pontja az új bizottsággal kapcsolatban, illetve milyen kapcsolatot vár az a COZI, az új szakbizottság és az ön koordinációs egységek között. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup de ces excellents... Köszönöm szépen a kiváló kérdéseket. Nagyon pontos kérdéseket kaptam. Megpróbálok az elhangzásuk sorrendjében válaszoljon rájuk. Érketendő úr kérdése az első talán. A rendőr szolgálatok közötti információ cserére vonatkozott jelentésemben az tanácshoz igyekeztem kitérni erre az aspektusra, és egy kicsit talán önkényesen fogom most a témákat kiválasztani, amelyekre, amelyekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolok. Úgy csoportosítom őket, ahogy, ahogy az én prioritásomnak megfelelnek. Az Europol és az Eurojust ügyében Ugye nyilván e két szervezetnek az információ szolgáltatás a feladata a szolgálatok felé. Az Europol a folyó nyomozásokkal foglalkozik, és nyilván csak a nyomozások lezárása után szolgáltathat információt. És azon vagyok, hogy a tagállamokat meggyőzöm arról, hogy ők is lássák el az Europolt rendszeresen információval, az Europol joggal hívta föl magára a figyelmet, amikor ugye megváltoztak a jogszabályok vele kapcsolatban, hogy két tagállam nak kell legalább részt venni egy nyomozásban ahhoz, hogy az Európolt be lehessen vonni, tehát internacionális, nemzetközi vonatkozásának kell lenni az ügynek, de ilyen esetben kötelező a tagállamoknak az Európolt értesíteni. A terror ellenes harcban nagyon fontos, hogy rendszeres legyen az információ ellátás. Sajnos gyakran az a helyzet, hogy lassan szivárognak az információk. Talán azért is, mert ez a terület nagyon érzékenyen érinti az egyes tagállamok biztonsági szolgálatait, és nyilván egy folyamatban levő nyomozásról nem szívesen az ki senki sem még nem megerősített adatokat. Ugyanakkor amint az adatok hozzáférhetőek és igazolódnak, azonnal kéne közvetíteni őket, és itt a tagállamok még meggyőzésre szorulnak, hogy az Europolnak ezeket az információkat át kéne adniuk, hiszen ez közös érdekük a tagállamoknak is. Az Europol ugye most megélte a tíz éves, fennállásának tíz éves évfordulóját, és az ünnepsége kapcsán is elhangzott, hogy sokkal több együttműködésre lenne szükség a tagállamok és az Európa között, sőt szükség lenne talán egy minden tagállamban egy, egy folyamatosan együttműködő csoportra az Európallal. Ami a tagállami terrorizmus elleni politikát illeti, én minden pozitív és előremutató kezdeményezést támogatok, mind a megelőzés, mind az üldözés területén. Ezekre majd ki is térek részletesebben. Egyes tagállamok teljes együttműködésükről biztosítottak, teljes szakmai együttműködésükről, és arra is hajlandóak, hogy a bevált gyakorlataikat megosszák más tagállamokkal. Nagyon elégedett vagyok ezen országokban mutatkozó dinamizmussal Ugyanakkor más tagállamokban viszont még előrelépésre van szükség. Minden országban lesz, hogy az amerikaiak mondják, egyfajta fusion center, ahol a, a a vám, a rendőrhatóság, a titkosszolgálatok bizonyos közös információkat folyamatosan kicserélnek egymással, Vannak már tagállamok, ahol hasonló platformok működnek, működnek, de minden tagállamban létre kéne hozni ezeket. Majd meglátjuk, hogy Spanyolországban hogyan működik a rendszer, hogy mennyire sikerül hálózatosan működnie, de folyamatban van ennek a felállítása is. Aztán nyilvánvaló, hogy az ETA azért szerepel az európai terrorszervezetek listáján, mert terrorszervezetek, ezt senki nem vitatja. És fontos, hogy ne is puhítsuk ezt sehol sem, semmilyen szövegben. Teljes egyetértésben vagyunk a bizottsági főigazgatósággal ilyen értelemben. Az ön kérését nyilván továbbítom a főigazgatóság felé, de ami az én véleményemet illeti, ez a nyelvhasználat kérdése, és terrorista szervezetnek kell nevezni az e etát. Morász kérdés, kérdése a profilalkotásra vonatkozott, és Latford asszony is érintette ezt a problémát, hogy a vallási hovatartozás alapján az adatgyűjtés például lehetséges. Nagy aggodalommal tölt el a kérdéssel kapcsolatos valamennyi érzékeny pont. Két hét múlva fogom meglátogatni az ügynökséget, és pont erről lesz szó. Az Európán belüli diszkriminációról szóló jelentés kimondja, hogy valóban nagyon sok diszkrimináció van Európában, és főleg az iszlám hitűekkel szemben. Nyilvánvalóan foglalkoznunk kell közösen ezzel a problémával, hogy az etnikai vallási alapú profilírozás mennyiben, mikor megengedhető, és milyen keretek között. Tudom, hogy ez az egyes tagállamokban érzelmeket keltő kérdés. Ami a PNR adatokat illeti, ezeknek a rendszerszerű gyűjtése ö, nyilván szorosan összefügg a látható kisebbségekről való adatgyűjtés problémájával, de láttam olyan tanulmányokat, amelyek ezek szükségességét emelik ki, tehát biztos, hogy erről még beszélni kell. Ami a megelőzést illeti, mindig is ez volt a legfőbb prioritásom, kinevezésem óta azon működöm, hogy erősítsem a megelőző intézkedéseket. Ez a probléma abban áll, hogy megint csak ez inkább a tagállamok kompetenciája, én maximum annyit érhetek el, hogy a tagállamokat meggyőzöm arról, hogy prevenciós erőfeszítéseket koordinálják, a bevált gyakorlataikat cseréljék ki. Eddig hat tagállam volt kész arra, hogy megelőzési cselekvési tervét megossza másokkal, vallási vezetők képzése, továbbképzése, aztán terrorizmus ellenes aktivisták képzése, a helyi szint aktivizálása, az ellennarratívák megfogalmazása, mind ilyen feladatok lehetnek, a családok mobilizálása, az iskolákba való bevitele témának. Azon munkálkodunk, hogy a radikalizációt megelőzzük, puhítsuk, enyhítsük a radikalizálódás trendjét, az egyes tagállamokban. Szembenézzünk azokkal a specifikus okokkal, amelyek ez, ehhez vezetnek. Minden ilyen intézkedés nyilván csak üdvözölni tudok. Minél jobban beásom magam a témába, annál jobban látom, hogy mennyire komplex ez a kérdés. Sophie Intfeld kérdésére válaszolnék most a következőkben bizonyos értelemben üdvözlendő, hogy van bíróságunk, amely foglalkozhat ezekkel a kérdésekkel, és így aztán a hibák is javíthatók a bíróság útmutatásainak megfelelően. Én nem látom annyira negatívnak a helyzetet, mint ahogy ön fogalmazott. Volt néhány eljárásban hiba, amelyeket a bíróság korrigált, és ez jó, hogy így van és ezáltal javulnak az eljárásaink. Nem láttam olyan bírósági határozatot, ahol az új eljárásokat kritizálták volna. Az új eljárás sok már figyelembe vették a bírósági határozatokat. Nem akarok most itt részletekbe menni a döntések, határozatok kitételeivel kapcsolatban. De például az, hogy Hollandiában kit tekintenek terroristának, ez közvetlenül nem az EU feladata, hogy ezt felülvizsgálja, vagy átírja ezt a listát, vagy hogy követelje a tagállamoktól az indoklást, hogy mely szervezetet tekintik terrorista szerveznek, de az együttműködés egyértelműen javult, és a profilírozási eljárás egyre hasonlóbb elveket követ a tagállamokban. Az új szerződés további kompetenciánkat ad a kezünkbe, a tekintetben, hogy a belső és külső terroristákkal szemben ö, fellépjünk, és reméljük, hogy az ön elvárásainak jobban meg tudunk majd az új keretek között felelni. Ami a politikai eszközöket illeti, szerintem erre már válaszoltam pont azáltal, hogy a visszaboni szerződés ugye új kompetenciákat, új mechanizmust ad a kezünkbe. Ezeket a mechanizmusokat kidolgozzuk majd, és úgy gondolom, hogy néhány év alatt kiváló működő, végleges eljárási mechanizmusok lesznek majd a kezünkben, amelyek nem csak jogilag fetetetlenek, hanem valóban hatékonyak. Ami az iszlamista terrorizmusra való koncentrálásomat illeti, én igyekszem elkerülni ezt, hogy csak az iszlám terrorizmussal foglalkozzam, és igyekszem a, a fogalmakat is pontosan használni szövegeimben. Én általában arról szoktam beszélni, hogy ha a vallást valaki politikai célokra használja föl. Így szoktam fogalmazni. Tehát nem használom feltétlenül az iszlám szót. London óta nem volt európai területen nagy terrortámadás, de az a kérdés valóban jogos, hogyha mi van, hogyha európai polgárokat támadnak meg az EU-n kívül, és vannak erre eljárásaink, hogy őket megvédjük, illetve rehabilitáljuk. Kétoldalú megegyezés született, a franciák és spanyolok is aláírtak ilyet, Támos, számos közös nyomozócsoport működik az EU-n kívül is, az EU-ból indított nyomozócsoport, és az OECD stratégiának is igyekszünk megfelelni. Tény, hogy kevés az ilyesmire a pénz, illetve hát ön azt állítja, hogy erre kevés a pénz, szerintem nem. És ez az alapvető kérdés is sokszor felmerült, ugye, hogy mi is a terrorizmus, ki a terrorista. 2008-ban pontosították, tovább pontosították ezt a definíciót, újabb cselekvés típusok is ö, ide tartoznak most már a terror cselekményre való felbújtás, vagy ö, a szervezés, a gyűlöletkeltés is. Tény az, hogy a terrorizmus szó definíciója most már pontos és jól tükrözi a jelenséget. 2002-2008 között még sok bizonytalanság volt, de 2008-ban új definíció született. Hogy ez most mennyire működőképes definíció, az abból is látható, hogy a hírügynökségek, a sajtó hogyan használja. Ha valaki például külföldön kiképző táborba megy, hogy az terrorista cselekménye már önmagában, ez nyilván felvethető kérdés. Én szerintem, ha ezt például nem is fedi a definíció, mégis jól használható. Volt még egy kérdés, ami a terroristák ki szolgáltatására, illetve hát kiadására vonatkozott. Spanyolországban az ETA kapcsán ugye felmerült ilyen probléma. De az európai ö, letartóztatási parancs óta most már egyszerűsödött a helyzet, EU-n belül legalábbis, ami a harmadik országokat illeti, ott megint csak kétoldalú egyezmények szabályozzák ezt a kérdést. Nyilván minél erősebb Európa politikai értelemben, annál könnyebben tud ezen a területen eredményeket elérni, és ilyen kétoldalú egyezményeket kötni. Az utóbbi években az EU tagállamok belügyminiszterei, sőt külügyminiszterei is közösen együttműködve az EU EU-val határos országokkal sorra megkötötték ezeket a ö, kiadatási egyezményeket. Kolumbia és az EU között ö, ö, született ilyen, Kolumbia és az USA között, ö, és megszületett egy kiadatási egyezmény, ami pedig az áldozatokat illeti, erre is vonatkozott kérdés. Latford asszony kérdezett rá. Nos, tény, hogy itt még van tennivaló, és nekem is komolyabban foglalkozni kell a kérdéssel. Nem tudom megválaszolni ezt a kérdést egyelőre, hogy hogy a nemzeti ö, rehabilitációs és kárpótló rendszerek mennyiben ö, felelnek meg egymásnak. Valóban ezt még meg kell vizsgálni, hogy az áldozatok az egyes tagállamokban hasonló vagy egyenlő elbánásban részesülnek-e. Nemrégiben valóban azt mondtam, hogy az EU-ban, illetve az EU USA közös nyilatkozat Guantanamo-ról. Azért született, hogy valóban közösek legyenek az erőfeszítéseink a terrorizmus elleni harcban, és a tanács következtetéseiben is megjelent, hogy a helyzet most az, hogy az amerikaiak meg fogják változtatni alapparadigmájukat, és áttérnek a, a jogállami módszerekre, tehát feladják a Bush kormány által bevezetett fél illegális, illegális módszereiket. Ez most Washingtonban ugye a vita középpontjában áll, alakul a dolog, számos informális egyeztetés zajlott már, az amerikai külügyminisztérium jogi tanácsadóival kapcsolatban állunk, a belügyminisztérium jogtanácsosaival is, és látunk előrelépést. Várhatóan azonban csak a spanyol elnökség alatt történik majd áttörés az amerikai politikában. A detention policy módosítására ekkor kerül majd sor. Az biztos, hogy az Obama kormány dolgozik ezen, napirenden tartja a kérdést, és amint lehet megkérdezem az amerikaiakat arról, hogy hol tart a folyamat. Hogy van elég információnk az emberkereskedelemről, az utóbbi évek során az Europol szabályai ugye pontosodtak, ahogy elmondtam, és most már jobban látjuk, hogy kik is az embercsempészek, mely körökben kell keresnünk a fenyegetett személyeket. Sokkal alaposabb elemzések állnak most már rendelkezésünkre, amelyek alapján a megfelelő politikai válaszokat meg tudjuk hozni. Még egyszer visszatérek Guantanamo-ra. Júniusban Irak kapcsán elfogadtak egy mechanizmust, amely a, az cserét lehetővé teszi a tagállamok közök, amelyek befogadnak Guantanamo-i foglyokat, tehát lesz egy állandó információs rendszer, ezen volt foglyok megfigyeléséről, közös nyilvántartásáról, azon EU tagállamok között, amelyek egy vagy több ilyen foglyot befogadnak. Tehát például arra vonatkozóan is, hogy ezen volt foglyoknak milyen személyes szabadságjogaikat lehet garantálni, és milyen gyakran kell esetleg jelentkezniük a rendőrségen, mondjuk hetente egyszer, és az egységes lesz ezekben a tagállamokban. Úgy tűnik, hogy az csere ebben a témában jól működik, és a tagállamok tájékoztatják egymást a Guantanamo foglyok megfigyelésével kapcsolatos intézkedéseikről sőt nem csak tájékoztatják egymást, hanem integratívan egymáshoz való közelítést tűztek ki célul. Hogy nekem milyen szerepem lehet eh, a kozi bizottságban. Nem lesz könnyű ez a feladat, mert eddig sajnos az EU-nak soha nem sikerült a belső biztonsági szolgálatok együttműködését megteremtenie, és 27 ország között ez valóban nehéz is. Már az Europol együttműködés is nehéz, és nyilván még nehezebb a belső elhárítás együttműködése. Ugye sok ilyen fórum van, az Europol, Eurojuston, a Frontexen kívül, az Alafon kívül, ez most egy újabb szintere lehetne az együttműködésnek, Tény az, hogy a terrorizmusról mindenki belátja, hogy ez egy határokon átnyúló fenyegetettség, és ezzel közösen kell, ezzel szemben közösen kell fellépnünk. De egyelőre úgy néz ki, hogy csak bilaterális egyezmények formájában működhet ez még az EU-n belül is. A kozinak azonban szerepe lehet abban, hogy ezt a dolgot előbbre vigye. Kitartásra lesz szükség, szorgalomra, hogy sikerüljön megtalálni a közös nevezőt a szervezetek között, de az Europol tíz éves működése pozitív tapasztalat és reménységgel tölthet el minket, hogy ezen a területen is sikerül majd tovább lépni. A tanács valamilyen referencia keretet fog majd megfogalmazni, amely ö, hát a, az elhárítás ezen aspektusain belül is meg teremti a tagállamok közötti, illetve az ügynökségek közötti együttműködést, hogy ugyanazzal a nyelven beszél minden szerv. Nem tudom már a kozi kapcsán, hogy melyik cikk mondja ki, most itt megnézem, lehet, hogy nem találom. Itt le van írva, hogy valamennyi EU intézmény képviselője részt vehet a kozi munkájában, és a NATO képviselőjét is be kell vonni a kazi tevékenységébe. Köszönöm. Köszönjük a koordinátor úrnak a válaszokat. Vannak esetleg még kérdések? Akkor most szívesen megadom bárkinek a szót. Igen. Janis plusz Bronsz úr is sajátos módon nekem el kell mennem, ezért átveszik a illetve kollégina átveszi a helyemet az elnöki székben. Okay. Safe trip home. Uh, Mrs. Hennis. Hennis asszony. Um. Köszönöm. Megragadom az alkalmat, hogy anyanyelven folytassam. Egy rövid kérdésem lenne. A Swiftről beszéltünk korábban. és arról, hogy eh, Amerikával egy új megállapodást kell kötni. A SWIFT egyik alapelve pontosan az, hogy eh, információt biztosítunk eh, az amerikaiaknak, információt adunk az európaiakról, az amerikaiak pedig ezen adatokat elbírálják, elemzik. és visszaadhatja az európai szervezeteknek adott esetben, hogyha ennyire fontosak ezek a terrorizmus elleni harcban ezek az adatok, akkor miért nem álltunk fel egy saját rendszert, Miért nem vesszük saját kezünkbe a dolgokat? Elnök, van még egy kérdés? Esetleg még valaki, buszutil kollega is? Igen, akkor ezzel lezárom a hozzászólók listáját, Bronz kollega. Thank you, I'm... Köszönöm. Tisztában vagyok azzal, hogy a muzulmán terrorizmus nem a terrorizmus egyetlen formája. De ha maradván ennél a formájánál, felmerül a kérdés, hogy a muzulmán országok elleni agresszív háborúk, gondolok itt Irakra, és esetleg a jövőben Iránra, milyen mértékben járultak hozzá annak a közhangulatnak a kialakulásához, ami sajnos a terrorizmus kialakulásához vezet. Jó rövid kérdés, célra törő. Köszönöm, Puszutil úr. Nagyon egyszerű kérdésem van, elnök asszony, a koordinátor úrhoz. A legális és az irreguláris bevándorlás, illetve a terrorizmus között bármiféle kapcsolatot találtak, illetve a déli tagállamokba, Afrikából érkező bevándorlók és a terrorizmus között kerestek és találtak-e valami összefüggést? De Kerkhope úr? Uh, I think the first question was related to Swift. Az első kérdés a Swiftre vonatkozott, ha jól értettem. a TFTP-vel kapcsolatos előző vitában itt a során e, jelen voltam. Csak egy átmeneti egyéves megállapodás készülne. Mindjárt a kérdésére térek, azt hanyom. A rendszer felépítése miatt roppant fontos az idő ebben az esetben és a rendszer hozzáadott értékevel kapcsolatban nincsenek fenntartásaim, de meg kell, hogy mondjam, hogy amikor majd meg esetleg döntünk a jövőjéről, hogy megújítjuk ezt a programot, akkor meg kell vizsgálni, hogy egy uniós TFTP felállítása észszerű. Szerintem miért ne? És ezzel azt hiszem válaszoltam is a kérdésére. Azt mondjam. Jelenlegi megállapodás a reciprocitásra épül, hogyha egy európai TFTP is feláll, akkor majd át kell gondolni az Amerikával kötött megállapodásunk. akkor Iránnal kapcsolatban, Irakkal kapcsolatban az uniós tagállamok véleményei megosztottak, ez nem titok, erről nem is beszélnék. Ott Külpolitikánk azonban az emberi jogokra, a jogkormányzásra és a harmadik országok szuverenitására épül, és ebben a kontextusban a muzulmán országok létezése irreleváns, vagy a muzulmán létük irreleváns. Egy légkörről beszéltem, a terrorizmus kialakulásához vezet. Nos, Irán, bár nem vagyok külpolitikus, <clears throat> de ha már felvetette, akkor több, mint komoly tétje van a dolognak. A kollektív biztonságunk forog kockán, a, méghozzá a nukleáris proliferáció veszélye miatt. A bevándorlás és a terrorizmus között nem találtunk kapcsolatot, Európában is teremnek terroristák, a migrációtól, migrációtól bevándorlástól függetlenül vannak eh, más hitre térők, akik terrorista támadásokat terveznek, hajtanak végre, ami megint csak nem függ össze a bevándorlással. Szeptember 11-e és olyan eset volt, amikor először Európában, majd Amerikába mm, épültek be emberek, ezért bizonyos esetben javítanunk kell az adatcserét, ami a fontos az utaslisták és a határellenőrzés szempontjából. Meg kell osztanunk a rendelkezésre álló információkat, kérdés, hogy titkosszolgálati módszerekkel hogyan tudjuk követni egyesek utazását, de ez nem hiszem, hogy migrációs kérdés lenne. Tehát szerintem a politikai menedékjog, a bevándorlás és a bűnözés összekapcsolása nem automatikus. Természetesen a határellenőrzést, az adatcserét, a tagállam titkos szolgálatok harmadik országok között néha össze kell kapcsolni, de azért, mert valaki bevándorló, nem lehet egyből potenciális terroristának tekinteni. Ezt ugye értjük és tudjuk. Köszönöm szépen. Én azért még visszakérnék eh, erre a kérdésre, de hogyha megengedi, egy ironikus megjegyzést tennék. Nagyon kevés olyan illegális bevándorló szerepel az utaslistákon, akik a kis csónakjaikon átjöttek Európába. Visszatérve az előző kérdésre, nem annyira van szó, hogy Irak vagy Irán iszlamista ország-e, hanem hogyha a radikalizációval foglalkoznak, erről korábban is szólt. A kérdés az, hogy van-e arra jelzés, hogy ezek az erőfeszítések ürügyként szolgálhatnak valaki számára, hogy terrorista tevékenységet folytasson. Ez a kérdés, ugye? Igen. Mr. Buzutil would also like to add something. Yes, if I may. Buzutil úr is szeretne szólni. Igen. Egy szóra, hogy pontosítsam ezt a felvetést. Nem az volt a kérdésem, hogy maguk a bevándorlók terroristák E, vagy e, inkább arra gondoltam, hogy a finanszírozás, a terrorista finanszírozás kapcsolódhat e, az illegális e, határátlépésekhez, az embercsempészethez. A kérdésem az volt, hogy kapcsolatot találtak-e valaha az ilyesfajta szervezett bűnözői tevékenység vagy, és a fin- terrorizmus finanszírozás között. Jó, most már értem. Vannak bizonyos bűnözői csoportok, például egy olyan csoport, amely a PKK-ban működik, és embercsempészettel foglalkozik, illetve egy pénzt gyűjt. Észak-Irakban vagy Törökországban szeretnének támadást elkövetni, nem Európában. De ez nem csak emberkereskedelemmel foglalkozik, nem csak ahhoz kapcsolódik, hanem a mindenféle csempész tevékenységhez. Ami az első kérdését illeti. Előfordul, hogy bizonyos eseményeket felhasználnak bizonyos narratívák előmozdítására, például, hogyha az alkaida retorikáját vizsgáljuk meg, ők is igyekszenek felhasználni mindenféle nemzetközi eseményeket, eltorzítva azoknak a jelentőségét, és ezt beépítve a saját narratívájukba, Valóban ez így igaz, megoldatlan a közel-kelet kérdése, és ez állandó tápot ad ennek a fajta gondolkodásmódnak. Ezt mi nyilván minél hamarabb meg kell oldanunk, ez egy kollektív feladat a nemzetközi közösség számára. Természetesen Irak inváziója is nagyon sok ö, ö, tápot adott az iszlamista retorikának. Köszönöm szépen a válaszait, és csak az utolsó kérdés is bizonyítja, hogy ha el akarjuk élni az emberek szívét, gondolkodásmódját meg akarjuk változtatni, akkor legalább a saját morális álláspontunkat meg kell tudnunk védeni, hogy ne adjunk ürügyet bűncselekményekre. Volt egy nagyon jó javaslat. Hónap végén az Egyesült Államokba készül egy bizottságunk a kongresszus szakbizottságával találkoznak. A kérdésem az volna, hogy egyfajta tájékoztató briefingre rendelkezésre állna-e, hogy egy kicsit képbe hozza ebben a kontextusban a delegációt. Igen, köszönöm szépen, akkor Washingtonban lesz, hát kiváló egy ezt e, időzítés. Akkor én igennek veszem ezt a választ, hogy készen áll egy kis felkészítő edzésre, úgymond. Még egy felszólalás után lezárjuk az ülést. Csak egy tájékoztató észrevételem volna. Úgy tudom, hogy a terv az, hogy az amerikai delegáció és a bűró ugyanakkor tervez utazást. Még nincsen köbevésve a terv, de hogyha megengedi, akkor én szeretnék a Libe delegációban részt venni. Mindenképpen hálás volnék, hogyha én is ezt a fajta tájékoztatást megkaphatnám, vagy ezeken részt vehetnék. Köszönöm szépen, hogyha az egyéb napi rendi pontokkal kapcsolatosan nincsen javaslatok, akkor lezárom az ülést, viszont látásra holnap 10 óra. Pontosan kezdünk.